Parlamenttel. Köszönjük az eddigi támogatásukat. Köszönöm szépen. I thank you, Commissioner, and I also thank to... Köszönöm szépen, és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek és Szosza Wagner úrnak. Most pedig nézzük a következő napi rendi pontot. De rossz a jelentés, általános érdekű szociális szolgáltatások. A téma, meg is adom neki a szót. Thank you and good evening, uh, Mr. President. This report is about the Köszönöm szépen, elnök úr. Az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről szól ez a jelentés, ezek minőségéről, illetve a megfelelő munkakörülmények biztosításáról. Alapja a civil társadalommal, szociális partnerekkel, regionális hatóságokkal való konzultáció, és 285 módosító javaslat feldolgozását és magába öleli ez a jelentés. Remélem, hogy ez a holnapi szavazáson érvényesül is. Szerintem e- elvekben, illetve jogi kérdésekben esetleg eltér a véleményünk, azonban megfelelő, alkalmazható megoldásokat kell javasolnunk. A munkacsoport fejleményeit nyomon kell követni, értékelni kell. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a szociális szolgáltatások, az általános érdekű szolgáltatások nem csak, hogy ö, szociális szempontból nagyon fontosak, de gazdasági szám, szempontból is, hiszen a GDP-nk 26%-át adják, és 64 milliárd embernek biztosítanak ö, munkahelyeket. A szociális szolgáltatások az élet minőséget javítják, illetve a társadalomba való integrációt, a terület és szociális kohéziót. A jelentés a problémákkal foglalkozik, a jogbizonytalansággal, amelyre a felhasználók mutattak rá, ezek megoldást követelnek, például a közbeszerzés és állami segítségnyújtási szabályok ilyen problémát okoznak. illetve a szerződők és a, a szerződők, szerződések körülményeire is oda kell figyelni, valamint a kölcsönös társaságok jogállására. 2007-ben foglalkoztunk utoljára a szociális szolgáltatásokkal. A bizottság és a tanács gazdasági modellje ekkor omlott össze ebben az évben, és ennek szociális, gazdasági és emberi költségei voltak. A magánbank hitelek államosítása volt a háttérben. A szociális szolgáltatások finanszírozását ezt nagymértékben megnehezítette. A gazdasági válság miatt rendkívül fontos az, hogy magas szintű szociális szolgáltatásokat biztosítsunk. A gazdaságnak is szüksége van a hozzáadott értékre, amely ebben, ezekben a szolgáltatásokban rejlik. Remélem, hogy elfogadjuk holnap ezt a jelentést, és az érdekeltekkel közösen valóban biztosítjuk az állampolgároknak azokat a szolgáltatásokat, amelyeket megérdemelnek. Az árnyékjelentés tevőnek, tevőknek, a civil társadalomnak és a szolgálatnak köszönettel tartozom. Remélem, hogy a munkacsoport ezt majd tovább fejleszti, tovább viszi. Köszönöm. Mr. De Rosa. Köszönöm, De Rosa úr. Bastos asszony kért szót. Kész. Hol? Igen, köszönöm, elnök úr, a szót. A jelentés, amit most vitatunk meg, rendkívül fontos, tekintettel a szociális szolgáltatásokra és azok szerepére az európai állampolgárok életében. Nagyon fontos ez, hiszen új munkahelyeket is teremthet, úgyhogy Dörosza úr jelentése mindenképpen lehetővé teszi, hogy új fényt vessünk erre a területre. A bizottságnak is el kell köteleznie magát ezen a téren. Gratulálni szeretnék az előadónak munkájához. Ami leginkább izgat minket, az az, hogy a kompetenciák a tagállami hatáskörbe tartoznak. Vagyis a tagállamnak kell meghatároznia, megszerveznie ezeket a szolgáltatásokat. Úgyhogy nyilván európai szintű jogi harmonizációra van szükség, hiszen a realitások mások és mások az egyes tagállamokban. A 27 tagállamban például, ami az egészségügyi szolgáltatásokat, a szociális lakásokat, a ö, munkavállalási támogatásokat, illetően más és más a helyzet. Köszönöm, Deli asszony következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, a szót. A szociális klauza, a 14-es cikk az a Lisszaboni szerződésben garantálja a szociális jogokat főleg az általános érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát. Úgyhogy ideje, hogy bebizonyítsuk az európai állampolgároknak, hogy igenis működik az a, e- a szociális Európa. A közösségi jogban megfelelő helyet kell szánnunk ennek, elismerve ennek sajátosságait a verseny keretek között, hiszen szükség van ezekre, és ugyanakkor a szociális érintettekre múlik. Terosza úr jelentése erőteljesen ö, hangsúlyozza azt a kérdést, hogy a, szer, a különböző szolgáltatásokhoz igenis mindenkinek egyenlő alapokon kell hozzáférnie. Mindenkinek. Biztos asszony, Ön említette, hogy most már rá kell térnünk a konkrét cselekvésre, úgyhogy én, mivel én is egyetértek ezzel, azt javasolnám, hogy tényleg megfelelő európai jogi eszközt kell teremtenünk a szociális jellegű ö, szolgáltatások terén. Úgyhogy kérem az alternatív ö, állásfoglalást, ö, amelyeket a zöldek fogalmaztak meg, szavazzák meg. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Jó itt a következő. President, it's right that this European Parliament Elnök úr, ez az Európai Parlament azt mondta, hogy az Európai Bíróság a közszolgáltatásokat nem veszi bele ebbe a körbe. Örülök annak, hogy megszületett ez az állásfoglalási indítvány, hiszen itt a versenyjog nagyon fontos. És fontos az általános érdekű szociális szolgáltatások védelme, nem szabad megszorításokat tenni ezen a területen túlzott módon ebben a gazdasági válságos időszakban. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a tendering, a pályázati kírások csak egyik fajtája a kiválasztásnak, és fontos, hogy ne legyen automatikus elmozdulás kizárólag a költségek alapján. A szociális gazdaság szempontjából ez a jelentés nagyon fontos. Az etika megjelenik az európai döntéshozatalban, az elsfogási indítás segítségével az általános érdekű szolgáltatásoknál, és remélem, hogy a bizottság tiszteletben tartja a szavazásunk eredményét, ha holnap szavazásra kerül majd sor. Köszönöm szépen, Figurédo asszony, parancsoljon. Sr. gostaria de começar por sublinhar a importância da generalidade dos serviços públicos. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy milyen fontosak az általános érdekű szociális szolgáltatások. Enélkül nincsen szociális Európa, nincsen szociális befogadás, ezért nagyon fontos a liberalizációs politikát megváltoztatni, és valós szociális fejlődést biztosítani, amely a közszolgáltatásokhoz hozzáférést biztosít, minőségi szolgáltatásokhoz, különösen a hátrányos sorsú társadalmi rétegek számára. A liberalizációnak véget kell vetni, értékelést kell készíteni a szociális következményekről, illetve meg kell nézni, hogy az alap ágazatok liberalizációja mit hoz. Gondolok itt a közlekedésre, az energi, energiára, a telekommunikációra, az egészségre, az oktatásra, a társadalombiztosításra. Biztos asszony, nagyon nagy az ön, ön előtt kihívás. Köszönöm. E Köszönöm szépen, ez rendkívül fontos pillére a gazdaságnak, és ezt meg kell védenünk. A szociális jellegű szolgáltatások, általános érdekű szolgáltatásokat meg kell védeni. Nem szabad elfogadnunk a minimumot nyilván a helyi és a regionális hatóságok hatáskörébe tartoznak mindezek. Meg kell tenniük tehát mindent annak érdekében, hogy megfelelően alkalmazzák őket. Ezek a szolgáltatások biztosítják a védőhálót azok számára, akik saját maguk nem tudják finanszírozni ezeket. a helyi és regionális szervezeteknek tehát ezeket garantálni kell tudniuk. Parancsoljon biztos asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagy figyelemmel követtük a vitát a parlamenten belül, és teljes mértékben egyetértünk az előadóval, ami a szolgáltatásokat illeti, a szociális szolgáltatásokat, hiszen nagyon fontosnak kell lenniük, hogy segítsenek az embereknek egész életük során, annak érdekében, hogy élhessenek alapvető jogaikkal. Úgyhogy a bizottság egyetért az előadóval és a tisztelt házzal, hogy nagyon fontos, hogy egyetemes hozzáférést biztosítsunk mindenki számára ezekhez a szociális szolgáltatásokhoz, mégpedig olyan módon, hogy meg is engedhessék maguknak. Az EU szabályokat kell alkalmazni, bár hangsúlyozni kívánjuk, hogy az állami hatóságoknak azért segíteni kell annak érdekében, hogy jó minőségű ilyen jellegű szolgáltatásokat szervezhessenek meg. Ráadásul a nehézségek sokszor annak tudhatók be, hogy ö, nem eléggé tájékozottak arról, hogy hogyan kell megfelelniük az EU szabályoknak. Tehát a jövőben több információt kell szolgáltatni az érintetteknek. Nyilván ez a célja a bizottságnak a jövőben is. Nyilván felül kell vizsgálni a bizottságnak az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat, amelyekkel kapcsolatban nyilván a szociális szolgáltatásokat is figyelembe kell venni, nem elfeledkezve a torzulásokról és a versenyről. Differenciált megközelítésre van szükség. Ami pedig a közbeszerzéseket illeti, a zöld könyv az egész EU-ban beindította a vitát a jelenlegi szabályokról, hogy hogy lehetne magas szintű szolgáltatásokat biztosítani, ugyanakkor megreformálni azokat. Szeretnék utalni a harmadik fórum által megvitatott egyetemes szociális szolgáltatásokról is. Be kell vonni a parlamentet, a bizottságot, a régiók bizottságát, a civil szervezeteket, csak hogy néhányat említsek. Nyilván mi mindig készek vagyunk dialógust folytatni ezekről a témákról, ezt a közelmúltban is bebizonyítottok. Ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy a különböző intézmények szerződés által biztosított elvárásainak megfelel. Ezért a megfelelő, már létező struktúrákra is alapoznunk kell. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much, Madam Commission. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Jó hírem van, kollégák, az utolsó jelentéshez érkeztünk el. Ez Kacsmarek úr jelentése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának